Fine, we're going to start. Kezdjük el talán. Az alapbanki szolgáltatásokhoz való hozzáférésről szóló jelentéssel kezdjük. Összefoglalva, az Econ azt kérte, hogy ez a jogalkotás előtti jelentés, melynek tárgya a bizottság ajánlása az alapszámlákhoz való hozzáférésről mint tudjuk, javasolt kötelező jogalkotást irányzott elő a bizottság munkaprogramja. Az 50-es cikk alapján szakbizottságunknak nincs kizárólagos hatásköre, ám kapcsolódhat a témához. Fontos, hogy a, meghozzuk a, a javaslatainkat, mielőtt a bizottság a következő lépéseit megteszi. Most Klute urat kérem, vezesse fel a témát. Köszönöm. Ja, schön. Köszönöm. Nem vagyunk olyan sokan, de annyi baj legyen. Elkezdem. Igen. Először is néhány megjegyzés általános jelentéssel kapcsolatban. Ahogy én látom a jelentés, és ezt hangsúlyoztam is többször, jó eséllyel bír arra, hogy az Európai Bizottságot mint jelentős aktort emelje ki az állampolgárok szemében, a belső piac erősítésében, illetve a fogyasztók előnyeinek további hangsúlyozásában. A válság éveiben talán nem elég domborítottuk ki ezt a vetületét munkánknak, most itt az alkalom. A bizottság munkája szerintem az elmúlt nyáron felvetett aggályokkal is tekintettel kell legyen, miszerint a soft law, a puha jogszabályok nem a legfelelőbb eszközök ahhoz, hogy az állampolgároknak garantálják az alapbanki szolgáltatások hoz való hozzáférés. Emlékszünk, hogy a kilenc új tagállam Magyarországban nem volt megfelelő megoldás, és nincs kezdeményezés. A volgár kormány a banki ágazatnak irányította tovább ezt a ajánlást, aztán további tíz tagállam a lehető legrosszabb értelemben, hogy válasz nélkül hagyta a bizottság kezdeményezését. Az ilyen reakciók láttán szkeptikus vagyok, hogy vajon a, így lehet a legjobban a banki szolgáltatásokat garantálni az állampolgárok számára és a tagállamok holott ezt garantálni hivatottak volnának. A módosítók általában ugye 31-et nyújtottak be összesen, egy viszonylag kicsi jelentés esetén ez elég nagy számnak tekinthető, a legtöbbi a módosítóknak a bizottság ajánlására reflektált, nagyon sok módosító precíziós javaslatokat tartalmazott, amelyeket én magam is megköszönök, az egyik módosító pótlólagos érdekes gondolatokat vázolt fel, még a módosítók többi része arra célzott, hogy a tagállamoknak nagyobb hatáskört adjon az kezdeményezés kialakítására. Én ebben vitáznék a legtöbbet, meddig menjünk el, mennyiben legyen az Európai Uniós szabályozás, és mennyiben legyen a szubszidatás elve alapján tagállami hatáskör ez a téma. Most pedig egyenként szeretnék beszélni a módosítókkal, főleg a lényegi elemeket érintőeket, a hatást kört, a, illetve a hatályt illetően azt az opciót kell meghagynunk a tagállamoknak, hogy megfelelő kritériumok kitöltés esetén kivételeket élvezhessenek, például a szövetkezeti bankok esetén, amelyek a tagjaik számára külön szolgáltatásokat nyújtanak, vagy a különféle hiteluniók, hitelszövetségek tevékenységét illetően vannak ilyen kivétel lehetőségek, vagy például a szövetségköztársaságban a, az Erste Banknak a sajátságos tevékenységei mások arra törekednek, egyes módosítók kisebb kivételekört határoznának meg, mások pedig nagyobb szabadságot adnának meg. Azok a képviselők leginkább ismerik a tagállamok banki ágazatát, kell, hogy meghatározzák a legjobb feltételeket. Fontos számomra azonban az, hogy végül olyan megoldás szülesen, amely a fogyasztókat nem diszkriminálja semmiképpen, és semmilyen e, torzulás sem e, ez a versenyfeltételekben. Egyes tagállamokban egyes bankok nagyon erősen képviselik magukat vidéki területeken, és arányosan magasabb uh, képviselet elbírnak egyes területeken. Én aki egyes most másképp elképzelem, mint egyéb esetekben a tagállamok eldöntsék, hogy hogyan uh, teszik ezt a tapasztalatok alapján. A hozzáférést illetően két célcsoportot kell meghatároznunk, azok az állampolgárok egyrészt, amelyek egyébként nem férnének hozzá bankokhoz, mert nem vonzó ügyfelek a bank számára, és nem tudnak számlákat nyitni. Másrészt egy olyan kört is meg kell céloznunk, amely a számlák határon átnyúló megnyitását teszi egyszerűbbé és a határon átnyúló kifizetés esetében a SEPA csak bizonyos területeken alkalmazható, az eurotérségben például, és az EMUN kívüli állampolgárok számára nem nyújt előnyöket. Egy fogyasztó, amely egy cég egy, egy országban ö, számlát nyit, a bizonyos kötelezettségeket is magára vállal. Azonban vegyünk figyelemmel arra is, hogy a célcsoportunkkal szemben ne építsünk fel újabb akadályokat. Alapvetően az Európai Uniós állampolgárok minden államban szolgáltatást és árukat vehetnek, igénybe vásárolhatnak, attól függetlenül, hogy A vagy B országban élnek. Ehhez hozzá látunk azt is, hogy sok tagállamban nem lehet például lakásbérelni, vagy, vagy munkába állni, anélkül, hogy ne bírna az ember ott bankszámlával, miközben bankszámlát csak esetben nem nyit. Hát nem minden tagállamban ez a helyzet, nem is tagállamban, igen. Ez figyelembe kell venni, és ez egyik cél, hogy ezt kiköszöböljük, ezeket a hiányosságokat. A digitális fejlődés is rendkívül fontos, az e-mail cím nyitá, meg léte azonban nem feltétlenül kell feltétele legyen a bankszámla nyitásnak. Hasonló a helyzet akkor, hogyha a a bank elutasítja valakinek a kérelmét, mielőtt alapszámlához jutna. Mi a helyzet azok az állampolgárok, akik nem tudják megfizetni a, a számladíjat, nem tudnak egy drága bankszámlát vállalni, annak a fenntartását, őnek is hozzá kell férni egy alapszámlához az is fontos nekem, hogy a, azok az állampolgárok, akik nincs állandó lakhelyük, is se legyenek kizárva a nyitás jogából, ezért egy alternatív javaslatot kell megfogalmaznunk, amely figyelemmel van azokra is, akik nem, akiknek sajátságos igazolványaik vannak, tehát nem a szokásos személyi a bírnak, azonban ez változhat a későbbiekben, rájuk is figyelemmel kell lennünk. A költségek tekintetében van némi jelentmondás, hisz ez összefügg azzal, hogy Franci Franciaországban ingyenesen lehet alapszámlát nyitni, csak, csak mondjuk hitelfelvételnél kell díjat fizetni a számla után. Ám a számla ingyenessége központi fontosságú, és a költség kérdésében állást kell foglalnunk. Franciaországban ingyenes a bankszámla, ez egyik, a skála egyik vége, azonban vannak olyan tagállamok, ahol van díj, és ott esetleg felső hatát lehetne szabni. 10 euróban határoznám meg ezt az egyik képviselő Belgiumban. 13 euró évente a számla fenntartás díja, 15 euró az egyik javaslat. Tehát meg kell alapodnunk, hogy akarunk-e költségeket kapcsolni az alapszámlához, és ha igen, akkor 10-15 eurós határ, körön belül hol legyen az a az a díj, amelyet előirányzunk. Vannak más modellek is, az nem akadályhatja, ennél alacsonyabb a díja. A ö, számlatfenntartásnak a szubszidiaritás alapján ez megengedhető. A funkcionalitás tekintetében örülök annak, hogy a tervezet a fogyasztóvédelem be nem tesz, vagy csak kisebb engedményeket tesz. Evelyn Gephardt azt javasolta, hogy különleges helyzetekben lehessen azt megengedni, hogy korábban lehessen egy számlát lezárni, akkor is, hogyha tartós számaszerződés van, vagy ne kelljen plutulagos díjat fizetni késői lezáráskor, vagy ha a munkaadó terheli a felelősség, akkor ne a számla birtokosa fizesse a díjat, ha egy-két nap most csúszás van például a, a hitel túllépésben, legyen arra lehetőség, hogy a hitel túllépés bizonyos helyzetei ne járjanak külön díjfizetéssel. Ugyanakkor legyünk figyelemmel arra, hogy látható, hogy a német bankok nagyon szeretnek például hosszú távú hiteleket nyújtani, mert azzal jobban keresnek, ne kényszerítsék az ügyfelet ilyenekre. De mindenképpen végig kell gondolni ezeket a lehetőségeket. És vannak olyan módosítók pedig, amelyek arról szólnak, hogy a, a hitel túllépés sokszor a bank számla lezárásának oka, itt is ki kell dolgozni megoldásokat, egy Európai Uniós kezdeményezés, azonban nem lehet kötelező jellegű. Belgiumban például nagyon észszerű megoldás van erre, más tagállamokban is vannak észszerű megoldások, ezt nem szabad szem előtt éveszteni. Az nem használ senkinek, hogyha az év, a hónap elején a bank kiüríti a bankszámlát akkor, hogyha a hitel túllépés van. A bizottság ott kértük, hogy foglalkozzon ezzel a kérdéssel, és a tagállamok észszerű megoldásait alkalmazva. Az információs kötelezettség tekintetében ez olyan terület, ahol szívesen ö, foglalkozom a Fogyasztóvédelmi Szakbizottság javaslataival, majd az egyik kezdeményezés az alap ö, számlára csak akkor van értelme, hogyha ismerik, tudják a célzott megcélzott állampolgárok ennek a lehetőségét. A bank tisztviselőket is képezni kell, ez is észszerű és jó javaslat. Ettől függetlenül az is fontos számomra, hogy a termékbrosúrákon és a bankok weboldalain az alapszolgáltatásokról legyen magyarázat, meg információ. Döntő fontosságú pont ez, hisz vannak olyan bankok, ahol ahol egyszerűen átteszik a, a jogi tanácsadás körébe az erről szóló információt, és akkor nem tudnak az állampolgárok megfelelően tájékozódni. Erről úgy kell tehát megfogalmazni a szabályozást, hogy ne legyen feltétlenül kötelező tanácsadási kötelezettsége a banknak, ennek jogilag, ez jogilag nagyon nehezen volna meghatározható, különösen a német gyakorlatban, de biztosan tudunk majd megoldást találni olyan megfogalmazás révén, amely pont azt célozza, amit akarunk, és kizárja a kizárandókat. Utolsó gondolat, a jogi vitarendezésen túl, ami egyes országokban amúgy is gyakorlat, vannak olyan módosítók, amelyek szkeptikusak ezzel kapcsolatban, mások támogatják ezt a gyakorlatot, egyesek meg azt mondják, hogy nem volna észszerű, ha a fogyasztó oldalát is bevonnák ebbe a kötelező jelleget illetően meglátjuk, hogy a eszmecserék során milyen kompromisszumok körvonalódnak. Afelé tendálnék a magam részéről, hogy a tagállamok jó gyakorlatát vegyük figyelembe, és olyan javaslatot tegyünk az asztalra, amit figyelembe veszi ezt. Menetrend, ezzel a végére érek mindjárt. megerősített együttműködésben folytatjuk a, a munkát a Fogyasztóvédelmi Szakbizottsággal, a kompromisszumokat illetően, illetve a kompromisszumok végleges formáját illetően az a javaslatom, hogy vegyük figyelembe azt, ami már a Fogyasztóvédelmi Bizottságtól elkészült, vagy az IMCO keretében legyünk e, figyelemmel. Május 8-án fogunk szavazni a véleményről. Úgy gondolom, lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a javaslatok addig kiérlelhetőek legyenek, meg kell állapítsuk, hogy utána viszonylag gyors, kompromisszumos tárgyalások után hogyan lehet lezárni a folyamatot, ezt követően pedig szavazásra lehet vinni a, az Ekonszak Bizottság körében a témát. Hát igen, ezt szerettem volna elmondani. Köszönöm a képviselőtársai munkáját, akik részt vettek ebben a folyamatban, is köszönöm a konstruktív hozzáállást. Thank you, Mr. Kluter. We now come to the shadow Köszönöm szépen, Klúter, most az árnyékjelentéstevők következnek. Gim Mitchell az egyik árnyékjelentéstevő, akit nem látok. Valaki őt képviseli? Nem? Akkor a szocialisták következnek, Oli Ludvigsen. Tack för ordet. Låt mig börja med att understryka att detta är en viktig... Köszönöm szépen. Úgy szeretném kezdeni, hogy elmondom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos jelentés. Fontos az, hogy az EU-ban minden egyes fogyasztónak legyen ahhoz joga, hogy egy alapvető folyószámlát nyisson, egy egyszerűt, és ezt használja. Ez pozitív mindenkinek, és ettől azt hiszem, hogy a belső piac is jobban működő lesz, ami a módosításokat illeti. Nos, úgy vélem, hogy ez túlságosan szerteágazó jelentés egyelőre, ezt egy kicsit valahogyan irányítani kéne. A jelenlegi rendszer jól működő, a banki szolgáltatások jelenlegi rendszere is jól működő. Tehát nem arról van szó, hogy arra hívjuk fel általánosságban az összes tagállamot, hogy mit tegyenek. Nagyon komolyan kell ezt vennünk, és világosá kell tenni, hogy pontosan milyen kötelezettségei vannak a tagállamoknak, vagy milyen kötelezettségei nincsenek a tagállamoknak. Úgy vélem, hogy némi mozgástéret kell biztosítani a tagállamoknak. Ez nem annyira van ínyemre, de hogyha ha mégis sor kerül erre, akkor úgy gondolom, hogy koherensnek kell lennünk, és a lehető legáltalánosabbá kell tenni a rendszert. Úgy gondolom, hogy minden fogyasztónak biztosítani kell azt a jogot, hogy egy alap folyószámlához hozzáférhessen, ezt, ezt megnyithassa. A stigmatizáció elkerülendő, és úgy vélem, hogy a szolgáltatók kötelessége, hogy elérhetővé tegyék az ilyen típusú egyszerű folyószámlákat. A legkevésbé előnyös típusú folyószámlákat el kéne kerülni. Nem arról, nos, arról van szó, hogy alapvetően a fizetős számlákat mindig a legolcsóbbnak kell megtartani. Tehát az, akikkel segíteni akarunk a rászorulók, azoktól nem szabad elvárni azt, hogy többet fizessenek. Tehát világosan kell fogalmazni. meg kell szemni, hogy mi az alapköltség, és úgy tűnik, hogy a közösség legnagyobb része ilyen típusú megfogalmazást szeret. Nos, hogyha Nos, nem arról van szó, hogy a banknak kell az összes költséget állni, csak azért, hogy létrejöjjön a szolgáltatás. Bár ilyen irányba se lehet indulni, ha így gondolnánk, akkor úgy gondolom, hogy tévednénk. Gondolkozunk el igen komolyan a költségeken, illetve föl kell állítanunk egy legfelső határt, 55 eurónál nem, nem kerülhet többe ez a szolgáltatás hiszen akkor számos fogyasztó számára ez elérhetetlen. Egyébként arról is beszélnünk kell, hogy sokszor a fogyasztó nem tud fizikailag fölkeresni egy bankot azért, hogy, hogy folyószámlát nyisson, meg kell vizsgálni, hogy hogy lehet más, hogy másmilyen módon folyószámlát nyitni. Egyébként a belga modell nagyon érdekes szerintem. Csak akkor tudjuk elérni céljainkat, hogyha világos küszöböket szabunk. Én a 15 eurós legfelső határt szeretném megszabni, ennyi legyen egy évre a, fent, a számlat fenntartás díja. Ezzel, ehhez persze lehet kötni tranzakció számot is, illetve hát még a 15 euróval kapcsolatban is van némi mozgástér, rugalmas vagyok, de úgy gondolom, hogy egyfajta felső küszöbre, felső korlátra szükség van, hogy elkerüljük, hogy az árak túlságosan magasak legyenek. Aztán, mint említettem, mindenkinek lehetőséget kell arra biztosítani, hogy a folyószámlát nyisson. Hogyan lehet olyan rendszer teremteni, ahol, amely jogbiztonságot nyújt, és amely működőképes is. Ezzel kapcsolatban kaptam néhány módosítást. Nem tudom, hogy jó gondolat-e azt mondani, hogy a fogyasztónak formálisan meg kell szüntetni az előző folyószámláját, hogyha egy ilyen alapvető folyószámlához kíván hozzájutni. Azt hiszem, hogy ezzel kizárnánk számos olyan fogyasztót, akit egyébként el akarunk érni. Illetve pontosan a költségek miatt jelent ez gondot. Nagyon sok olyan fogyasztó van, akinek nincs, aki nem engedheti meg magának, hogy ilyen típusú szolgáltatásokhoz hozzáférjen. A megfelelő mechanizmusokat kell a jogalkotással létrehoznunk, hogy ezeket a problémákat megoldjuk. Ugyanakkor nem szabad a rendszer szava hihetőségét megkérdőjelezni. Minden fogyasztónak joga, hogy letelepedésük szerinti országban, tehát a lakóhelyük szerinti országban folyószámlát nyissanak. Egy egyszerű rendszerrel a bankok megállapíthatnák és ellenőrizhetnék, hogy az illető szóban forgó fogyasztónak van-e már ilyen típusú alapvető folyószámlája. Aztán van még egy téma, ami nem nagyon jelenik meg a módosításokban. Ez a különböző meghatározások definíciójog kérdése. Ezt a problémát nem lehet úgy megoldani, hogy az, az, a személyi azonosság ellenőrzésének feltételeit megkönnyítjük. Ugye a terrorizmus gondot jelent, fenyegetettséget jelent, ezért van szükség a, személyazonosság ellenőrzésére, de a pontos módozatait ennek még meg kell vitatni. Azt hiszem, hogy olyan megoldást kell találnunk, amely mindenki, minden két fél számára kielégítő. Meg kell nézni az alternatív lehetőségeket. Például mi a helyzet azon személyek lakcímével, akinek nincs lakcíme? Nem olyan nehéz megoldani ezt a problémát. Ennyit szerettem volna mondani, és a konstruktív kompromisszumokat várom. Köszönöm. Um, next on the list. Köszönöm szépen. Filip Debakel következő a listán. Köszönöm, elnök úr, a szót. Én mindenképpen támogatom a bizottság és az előadó álláspontját, az alapvető banki szolgáltatásokhoz történő hozzáférésről, meg vagyok róla győződve, hogy bankszámlával rendelkezni alapvetően fontos dolog, hogy az ember a szociális életbe részt vehessen, és persze, hogy figyelembe vegyük a szociális befogadódás lehetőségeit, és a nagy piac adta előnyöket is kihasználhassuk alapszolgáltatásokra tehát szükség van. De azért vannak dolgok, amiket nem szabad elfelejteni. Folyik egy vita arról, hogy legyen-e jogalkotói ö, kezdeményezés, avagy sem. 2012-ben a bizottság beindított egy jogalkotói kezdeményezést, de azóta nem sok minden történt. Azt javasolnám, hogy a tagállamoknak adjunk még egy esélyt, hogy lépésenként haladhassanak előre, és megmondhassuk a tagállamoknak, hogy valamit tenni kell, vagy kérjük meg a bizottságot, hogy vizsgálja felől a helyzetet 2013. januárjában, és hogyha az a következtetés, hogy a tagállamok nem tettek semmit, vagy hogy nincsenek alapszolgáltatások a tagállamokban, akkor a bizottságot meg lehetne kérni, hogy 2013-ra készítsen egy javaslatot. Nos, a felhasználandó modellről néhány szót az alapvető banki szolgáltatások nyújtásához. Nem szabad elfeledkezni a szubszidiaritási elvről. Nem kevés tagállam már rendelkezik működő rendszerrel, és végül is a lényeg az, hogy hogyan működnek ezek. A banki szolgáltatásokhoz való hozzáférés szempontjából nem az a lényeg, hogy hogyan szervezik mindezt. A parlamentben nem kellene túlságosan belemennünk a részletekbe, vagy a tagállamoknak elmondani, hogy mit tegyenek. Szabad kezet kell adni nekik. És azon országoknál, ahol már vannak alapvető banki szolgáltatók, szolgáltatások, vannak olyan tagállamok, ahol ezt bármelyik bank nyújthatja, van olyan, vannak olyanok, ahol csak a Nemzeti Bank, vagy valamilyen más testület, és a, az ügyfelek nem akarnak máshova menni de ha vannak ilyen rendszerek, és bebizonyosodott, hogy működnek, akkor nem lehet arra kérni őket, hogy most akkor egyszerűen csak változtassanak rajtuk. Azon túl, hogy hitelt nyújtanak, meg kell vizsgálnunk a piac más aspektusait. Például a, az előzetes kifizetések, és a bizottságnak a következő jogalkotói kezdeményezéseknél figyelembe kell venni ezt is, a rendeletet a valósághoz kell igazítani. Persze felmerülhet az a kérdés is, hogy ki él ilyen alapszolgáltatásokkal. Szemben az előadóval én nem vagyok meggyőződve arról, hogy minden fogyasztó, minden tagállamban bankszámlát akar nyitni, akkor ott kell ezt megtennie, ahol dolgozik, vagy családtagjai élnek de valamilyen kapcsolatnak azért kell lennie. Persze rugalmasságot muszáj biztosítani, de kapcsolatnak kell lenni. Ami a szolgáltatások árát illeti. Az előadó arról be, ö, szólt, hogy ingyenesnek kell lennie. Szerintem nem föltétlenül. Nálunk 12-15 euróba kerül, vagy körülbelül ennyibe, ilyen nagyságrendben. Minden tagállamnak tudnia kell választani, a lehetőségek közül, és ingyen nyújtani ilyen szolgáltatásokat, ha úgy gondolja. De nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy vannak már ilyen szolgáltatások. Persze, még akkor is, hogyha a termék ingyenes, végül valakinek csak kell fizetni, és talán a fogyasztó fizet a végén. Talán egy kicsit veszélyes azt mondani, hogy valami ingyen van. Aztán, ami a kompenzációs alapot illeti, ez egy korábbi vita része volt. Lehet, hogy egy valamilyen minimális díjat kell fizetni, és ez feleslegesé teszi a kompenzációs alapot. Nem tudom, hogy európai vagy nemzeti kompenzációs alap legyen, de mindenképpen torzítja a versenyt, és a terheket arányosan kell elosztani. De, hogyha mondjuk egy szolgáltatásért valami kis összeget kell fizetni, akkor a kompenzációra nincs szükség és elkerülhetünk mindenféle adminisztrációs terhet. Végezetül megemlíteném, hogy milyen fontos a pénzügyekről a tájékoztatás. Vannak, akiknek nincsenek bankszámláik, mert egyszerűen nem is tudják, hogy létezik ilyesmi, és nem tudják azt se, hogy milyen előnyökkel vagy hátrányokkal jár egy bankszámla tulajdonlása. Vannak, akik vonakodnak, tagála, ö, ö, bankszámlát ö, vagy takarékszámlát nyitni. Tudniuk kell azt is, hogy ez mivel jár. Ha meg az emberek nem akarnak bankszámlát nyitni, hagyjuk őket békén. Nagyon hálás vagyok az előadóval és az árnyék jelentéstevőkkel való együttműködésért és remélem, hogy jó kompromisszumot fogunk kötni ebben a rendkívül fontos témában. Köszönöm szépen. Rendben. A konzervatív és reform frakció nevében. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, köszönöm, köszönöm a szót először is. Ami a vita lényegét illeti néhány megjegyzésem volna nekem is. Néhány megjegyzés, néhány dolog, amit lejegyeztem, és a módosítóimhoz kapcsolódó magyarázat volna, amit elmondanék ezzel a témával kapcsolatban. Én személy szerint, a magam részéről nem gondolom, hogy olyan hatalmas jelentősége bírna ez a téma. Szemben néhány képviselőtársammal nem hiszem, hogy az a kérdés, hogy valakinek van vagy nincs folyószámlája, a lét kérdés volna, a lenni vagy nem lenni kérdése, és hogy ez kizárná, vagy integrálna valakit a társadalomból, a társadalmi életből. Szerintem ez nem helytálló feltételezés, mert én személy szerint és önök is bizonyal ismernek olyan embereket a szomszédságukban, akinek nincs folyószámlája, és nem gondolják azt, hogy ez az ő társadalmi állásukban egyfajta lecsúszást jelentene. Ha pedig minden áron olyan jogszabályt hozunk, hogy minden áron bankszámlát erőltet az emberekre, az nem jó irányba tett lépés. Nincs kétség a felől, hogy bárki, minden felnőtt személy, akinek saját jövedelme van, joggal kell bírjon bankszámla nyitására. Számára megfelelő bármely banknál folyószámlát nyithasson. Ugyanakkor kell legyen egy jól meghatározott szerződéses kapcsolat a bank és az ügyfelek között amely, mint mondottam, szerződéses viszonyrendszeren kell alapuljon. Azt kell létrehozzon, tehát csak egy bank vagy egy pénzintézet és az ügyfele, csak ez a két fél között kell létrejön ez a jogviszony, amely mind a kettőjük számára hasznos kell legyen. És aztán ők kell megalapodjanak abban, hogy ennek a részleteit miképpen alakítják. Ilyen értelemben és én magam is foglalkoztam a kérdéssel, megvizsgáltam az Unió néhány tagállamának gyakorlatát, az Euróbarométer tűzőlemkutatás eredményeit is. 2005-ben Németországban, hogy egy példát említsek, 0,1 ezreléktől 6 ezrelékig rugott azoknak az embereknek a száma, akiknek nem volt bank számla, a számlája. 2008-ban a háztartásokat vizsgálva 3%-a ezeknek, míg a felnőttek 2%-a nem bír. Aztán Franciaországban 10 ezer emberre nagyon kicsi szám ez, a teljes lakossággal összevetve 10 ezer ember nem bír bankszámlával. Franciaországban, Dániában, Svédországban a lakosok 100%-a bír folyószámlával. Hazámban pedig, Csehországban 89%-a a felnőtt lakosoknak bír bankszámlával. A Szlovéniában ez a szám a, megfordítva 15%, 15%-a nem bírnak bankszámlával. Ha megnézzük ezeket a számadatokat, úgy tűnik kiviláglik, hogy a tagállamok képesek megbírkozni a problémával. Nem jelent ez gondot, nincs szükség Európai Uniósok szabályra ahhoz, hogy ezt a kézés kérdést kezeljük. A statisztikai alapok, számadatok alapján bízvást állítható, hogy nem lehet az a benyomásunk, hogy itt szabályalkotásért kiáltó probléma, állna fenn, hogy az alap folyószámlához való hozzáférés ne volna megoldott kérdés. Ennél fogva, és ez a módosítói megy része is ez irányba utal, azt szeretném javasolni, hogy a bizottság tartsa tiszteletbe a szubszidiatás elvét. Nagyon hiszek abban, hogy a tagállam tudja legjobban, hogyan kell ezt a helyzetet kezelni, nem kéne semmit rájuk erőltetni ebben a kérdésben. Módosítói második része azon meggyőződésemből táplálkozik, hogy világos kapcsolatot kell teremteni a bank vagy pénzintézet és az ügyfél között. Ez pedig egy szerződéses jogviszonyban kell testet öltsön. Ha, olyan, ha jogszabályban akarjuk előírni, hogy például mennyi, mennyit kéren a bank a, egy-egy szolgáltatásáért, a jogszabály kell, mondja meg, hogy mi legyen ebben a szerződésben. Nyilván más és más árak uralkodnak. Van, ahol 10, valahol 12, 15 euró a folyószámla díja, van benne magasabb is, meg alacsonyabb díj is bizonyal lehet, hogy ez az, az, az összeg, ami egyik tagállamban nem tűnik soknak, máshol meg nagyon magas. Ezek az árkülönbségek is szerintem a tagállami szinten kell, hogy meghatározásra kerüljenek, és a tagállamnak van elég tájékoz információhoz, hogy pontosan meghatározza ezeket a szinteket. Mindez a költségekhez kapcsolódik, azaz ahhoz a kérdéshez, mennyit kell fizetni számlanyításért, és az egyes szolgáltatásokért, amelyek ezek, ezekhez a számlához kapcsolódnak. Egyesek például a Schmidt úr az Imkóban ma reggel, és mások is, amellett érveltek, hogy többé-kevésbé ingyenes kéne legyen a számlanyítás. De én szerintem a jogszabályalkotó, a jogalkotó nem kéne, hogy beleavatkozzon a bank és ügyfelek közötti szerződéses kapcsolat részleteibe. Én ezt nem szeretném. szerinted nem, nem itt a helye az európai jogalkotónak. A harmadik terület, amelyről szólnék, az alapfolyószámla való igaz, hogy fontos, ám nem feltétlenül kötelező szolgáltatásként kéne meghatározni, megint csak a tagállami tradíciókra kéne bízni a kérdés rendezését. Nem európai szinten kellene meghatároznunk jogszabálya, hogy mondjuk kötelező legyen az EU minden tagállamban ez vagy az a bankszámítás kapcsán. Nem közvetlenül kellene utasítanunk a tagállamokat és azokban működő bankokat, hogy miképpen határozzák meg a bankszámla szerződés elemeit, és a módosítói utolsó csoportja pedig arról szól, hogy amikor jogszabályokról, jogalkotásról beszélünk, gyakran a múltbeli eseményekről beszélünk, ezek értékelhetőek, ám előre nem látunk új fejleményeket. Ezért technológiai optimista módon kellene a jövőt meghatároznunk, és igaz ez erre az ágazatra is. Biztos vagyok abban, hogy az újonnan kialakuló szolgáltatások majd lefedik azokat a piaci hézagokat, amelyek még érzékelhetőek. Ott vannak például a mobil bank, bankolási eszközök, különféle mutációs banki szolgáltatások, amelyek a, az internetes bank szolgáltatásokhoz kapcsolódnak, mindezekre figyelemmel kell lennünk majd a jövőben is. Um, uh, Mielőtt visszatérnék a jelentéstevőhöz, mondanék valamit, ami eszembe jutott. Említette, hogy vannak olyan emberek az Európai Unió belül, akik nem, akinek nincsen bankszámlájuk, ez sokszor jövedelem kérdése, ugyanak hiányának kérdése. Vannak olyanok, akik félnek bemenni egy bankba, és pontosan ezért sokszor, sok országban, a falvakban, a kisbolt vagy a posta bankként is funkcionál. Afrikában, ahol ö, nagyon, Afrikában, ahol nagyon alacsonyak a jövedelmek, és hát az infrastruktúra sem tökéletes, találtak egy megoldást, a mobiltelefon funkcionál bankként, tehát ilyen módon képesek arra, hogy banki szolgáltatásokat hajtsanak, vagy vegyenek igénybe. A mobil telefonálás nem ütközik különösebb gondba, tehát megtalálták a megoldást az alapvető banki szolgáltatásokhoz, fizikai nehézségek ellenére hozzá tudnak férni a mobiltelefonokon az afrikaiak. Ezt csak mellékesen jegyeztem meg. Most pedig visszaadom a szót a jelentéstevőnek, hogy zárja le a vitát. Ja, danke. És most Köszönöm. Nagyon röviden csatlakoznék ahhoz, amit Sziklónak itt vesőtársam mondott. Különféle motivációk érzékelhető. A 90-es évek óta érzékelhető az nsk ban hogy igyekeznek a bankok leépíteni az, a, a kis ö, bankfiókokat, mert hogy ezek költségesek. A, a közvetlen bankolással, internetbankolással igyekeznek ö, csökkenteni a fiókok számát. Eléggé el, fölhígult úgymond a, a fiók lefedettsége az országnak Németországban. Vannak ugyan bankfiókok, de ö, hát egymással szembe menő fejlemények is érzékelhetők azért. Ennyit akartam elmondani. Az, szerintem nagy egyetértés van azzal, amit Sziklunat mondott, amit Filip Baka mondott a kapcsolatban, meglátjuk, milyen megoldásra jutunk. Én sem beszéltem egyes témákról, azzal a kérdéssel például nem foglalkoztam, hogy a verseny egyenlőség, verseny semlegesség miképpen őrizhető, meg meg kell vizsgálni azt, hogy a bankok milyen kivételeket kapnak különféle okoknál, ám ezek a kivételek ne jelentsenek feltétlenül versenyelőnyt. Belgiumban ezt ugye megvizsgálták, ám visszajelzést kaptam arról, hogy Belgiumban ugyan van egy ilyen, ilyen alap, ám gyakorlatilag nem lehet alkalmazni. És, és a díjakkal kapcsolatos megoldás is jó megoldást lehet. Lehet, hogy ez irányban mozoghat a mi szabályozásunk is. Meglátjuk, hogy többség támogatja ezt a belga például adott vett megoldást a bankszámlák ellátását, illetően többféle nézet érdek, érvényesül. Németországban valóban nagyon kevés ember van, akinek nincs bankszámlája, ám van tanácsadó, van fogyasztói tanácsadás, fogyasztóvédelmi tanácsadás, és éppen ebben a, abban a kicsi körben a Németországban nagyon nagy gondot jelent az, ha ezek az emberek, akik nem bírnak számlával, legyenek bár kevesen, bár némileg csökkent a nyomás tekintetben az elmúlt években, mert a 90-es végében, végékor sok esetben előfordult, hogy a munkanélküli, aki ajánlatot, állásajánlatot kapott, nem tudta elfogadni az állást, mert nem volt bankszámlája. Hát ez itt a, a munkavilágában való reintegrációja az embereknek bukhat el azon, hogyha nincs bankszámlája. Nem szabad, hogy ezen az akadályon bukjon el a, a jövőbeli munkavállaló. Következő a diákokkal, meg a migráns munkásokkal kapcsolatos kérdés, vagy a romai szinti kisebbség ugye, akik nem letelepedetten élnek, ám ettől függetlenül EU állampolgárok. Nekik is kell egy megoldást találni. Hogyha mindenki Európáról beszélünk, minden állampolgár Európáról, akkor ezek az emberekre is gondolnunk kell, rájuk is kell megoldást találni, még akkor is a kisebb csoportot képeznek. És a belső piacon is nem csak a tagállamokra hagyható a belső piac rendezése. Persze mindig kérdés, hogy mennyi EU, mennyi szubszidatás legyen az arányban. Más tagáll előadók is beszéltek erről, nem szabad szem előtt éveszteni e- ennek az aránynak a helyén való meghatározását, ám éppen az a tapasztalat, amit a bizottság tavaly nyári tájékoztatójából leszűrhettünk, mutat rá arra, hogy éppen egy olyan területen, ahol olyan ügyfelekről van szó, akik a bankok számára nem túl izgalmasak, nem túl vonzóak, éppen ez ügyfélkört illetően van helye a szabályozásnak, és a tagállami szabályozás bizony nem igen működik az ő védelmükben. Ezért gondolom úgy, és szerintem mások is osztják ezt a véleményt, hogy kéne, hogy működjön jogszabály rájuk vonatkozóan, és, és itt lép be az Európai Uniós szint. Nem szabad ezt túl hangsúlyoznunk, ám világos kereteket kell teremtenünk arra nézvést, hogy mit várunk a tagállamoktól e kérdés rendezésében. Ezt majd az eszmecserék során szerintem kijelelhetjük megoldások gyanánt. Ennyit szerettem volna elmondani, várom a jövő napok, a következő napokban a kompromisszumos tárgyalásokat. Köszönöm. Uh, thank you, Mr. Klute. I just um, reviewed the timetable. Köszönöm szépen, Klute úr. Május 30-án vagy 31-én fogunk szavazni az ECOM-ban, és a plenárist júliusra terveztük. Köszönöm szépen! Most az utolsó rész következik, ami valószínűleg rövid lesz. So it's not the last session, but uh, there's my report on nem, nem az utolsó. Vélemény következik. Az enyém. Az európai polgároknak és vállalkozásoknak az egységes piac működésével kapcsolatos 20 legfőbb agája címmel. Több ö, szakbizottság is véleményez. A mi szakbizottságunk, hogy úgy fogalmazzak, csak hatot kapott a 20 aggályból. Az első a határokon átnyúló munkavállalók adó problémája, a bankszámla a második, a harmadik a nyugdíj, az adózás, a negyedik a pénzpiacokkal kapcsolatos nehézségek, az ötödik a finanszírozáshoz és annak támogatási intézkedéseihez való hozzáférés, a hatodik áfa visszatérítés más tagállamokban. Az állampolgárok ezt túlságosan bonyolultnak, nehézkesnek tartják. Áttekintettem a különböző módosító indítványokat, amelyeket az is készítők nyújtottak be, és rá kell mutatnom arra, hogy ez a vélemény nem minden egyes EU állampolgár gájra koncentrál. Nagyon sok ilyen van, csak a legfőbb húszal foglalkoztunk, a belső piac, a mobilitás, a határokon átnyúló kérdések és a mobilitással kapcsolatos problémák kerültek csak ide. A normális EU kérdésekkel nem kell kapcsol, nem kell foglalkoznunk. Vannak olyan módosító indítványok, amelyeket például óra tőke és és adózás, aztán mások az egységes piacról összességében szólnak, és hogy melyik szolgáltatásra kell nyom, nagyobb hangsúlyt helyezni. Mások úgy találják, hogy a nagy, az egységes piac nagyobb, több kárt okoz, mint hasznot. De összességében sok a pozitív módosító, ezeket meg fogjuk vitatni, de először hallgassuk meg az árnyék jelentéskészítőket. Ókeli asszony a néppárt képviseltében lesz az első, aki hozzászól, parancsoljon. Merci, Monsieur le Président, cher, euh, cher... Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! Nagyon érdekes ez a jelentés, mert az egységes piacnak nagyon sok az előnye, azonban még mindig vannak ö, problémák vele, és vannak területek, ami nem működik rendszeresen nem felel meg a sok száz irányelvnek, harmonizációnak, és főleg a mindennapi életben tapasztolják állampolgártársaink, hogy mi az, ami működik, és mi az, ami nem. Úgyhogy nagyon örülök, hogy az Európai Bizottság és bárnyi biztos úr ennyire odafigyel az egységes piac működésére. Edward Szikluna kollega véleménye kiegyensúlyozott, két fontos elv van benne, hogy hárítsuk el az akadályokat a jó működés előtt, a egységes piacon, és támogassuk a növekedést és a foglalkoztatottságot. Támogatom azokat a véleményeket, hogy a fiskális akadályokat is hárítsuk el a, az egységes piacon, ami a növekedést és munkavállalást illeti, Gunnar Hockmarkot támogatom. Én magam ragaszkodtam a bizottsági kezdeményezéshez a szociális ö, vállalkozás keretén belül, és hogy legyen európai útlevél a ö, szociális ö, vállalkozási alapok számára. Az Európai Parlament az én és a tanács feladatom, ez a téma, ezzel az útlevéllel új finanszírozási ö, lehetőséget teremthetnénk azoknak, akiknek szükségük van erre. Pillanatnyilag 10% a vállalatoknak 11 ezer millió munkavállaló kerül ebbe a kategóriába ma. Nos, ezek voltak a legfontosabb gondolatok, amiket el szerettem volna mondani ezzel a jelentéssel kapcsolatban, amely Sziklona úr tollából rendkívül jó minőségű anyagként született. Megköszönöm. Fine. Um, I don't see any other speakers, so um, I will could conclude here. Um, just... Köszönöm. Úgy látom, más nem kér szót. Szavazni május végén fogunk erről a véleményről, május 30-31. ülésünkön. Az illetékes bizottságban pedig június 21-én lesz a szavazás, és szeptemberbe kerül ez a kérdés a plenáris elé. I'm just being told that the... Uh, Most kapom a tájékoztatást, hogy a következő pontunk, a 17-es pont, negyed óra múlva kezdődik. Várunk egy árnyékjelentéstevőt, úgyhogy negyed óra szünet következik.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 Okay, uh, Ms. Okuni. Okoni asszony. Uh, the title of the session is the uh, European Social Entrepreneurship Funds. Az Európai Szociális Vállalkozási Alapokról fogunk beszélni. 102 módosítást terjesztettek be számos témában. Meg is adom a szót Sophie Okoni asszonynak, kérem, hogy vázolja fel a helyzetet. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr, a szót. Kedves kollégák, úgy látom, olyan téma ez, ami vonzza a tömegeket. De hát ugye első a minőség, nem a mennyiség. Köszönöm azoknak, nem annak a sok mindenkinek, aki most itt van, hanem aki beadta a módosító indítványokat, azzal a célral, hogy megerősítse, tisztázza, javítsa a javaslat szövegét jelentésemben. Úgyhogy pillanatnyilag azon dolgozunk együtt, tudjunk kialakítani, és bízom benne, és remélem, hogy ezek kielégítőek lesznek, és egyértelmű és erőteljes kiindulópontot adnak a munkához, hogy a tanácssal trialógust indíthassunk be. Elnök úr, ön is említette, 137 összesen a módosítók száma, és öt területre irányulnak. Az első a címke megszerzése 70%-os befektetési küszöbbel vannak olyan kollégák, akik ezt csökkenteni kívánják, hogy 50 vagy 30 százalék legyen csak. Ez ugye a rugalmasság és hozzáférhetőségi cél. Mások nem a számokra vonatkozóan, hanem a számítási módszeret illetően adtak módosító indítványokat, pontosítani kívánják őket, hogy átlagot kapjunk. Hogy a 70 százalék Á, itt van Astrid. Az alapban, hanem nyilván, hogyha átlagot akarunk számolni, akkor a számítási módszert meg kell hatorítani. Az álláspont az, hogy a 70%-os küszöbérték kiegyenlesülyozottnak tűnik számomra, lehetővé teszi, hogy ne vizezzük fel ennek az alapnak a láthatóságát, amelynek a szociális vállalkozás keretén belül kell fellépnie. Azt hiszem, hogy 70% alatt nehezebb lenne. Tehát a 70% szerintem kiegyenlített szám. Viszont pontosítanunk kell egy számítási módszert, mert egy módon kellene számolni, tehát el kellene dönteni, hogy milyen időtartamot veszünk az átlag kiszámításához alapul. Én mondjuk azt mondanám, hogy az öt év az jó lenne, és a számításra vonatkozó cél biztosítaná jogbiztonságot is, ami szerintem eddig nem volt meg. Második dolog, a megszerzés feltétele 500 millió feltétellel. Tehát vannak olyan módosító indítványok, amiknek célja az, hogy a jelentősebb alapok kaphassák meg ezt a címkét, feltéve, hogy az IAFM e irányelvet tiszteletbe tartjuk. Ez Astrid Ruling módosító indítványa egyébként. Én támogatnám. Tehát, az az alap, amely 500 millió alatt van, amikor megkapja a címet, de utána átlépi, akkor végül is ja, legyen jogosult erre. Harmadik dolog. A vállalkozási alap meghatározása, a szociális vállalkozási alapé először is ki kell terjesztenünk a ö, szociális vállalkozások definícióját. Emlékezhetően elmondanám, olyan vállalatról van szó, amelynek elsősorban az a célja, hogy pozitív szociális hatást gyakoroljon, ö, profitot termelhet, de ezt elfogadható módon, vagy kielégi, kiegészítő módon csak. Olyan vállalatokról van szó, amelyek olyan árukat vagy szolgáltatásokat biztosítanak, amelyek a kiszolgáltatottaknak nyújtanak. Például vannak olyan fodrászok, akik egy ilyen láncot alkotva alacsony áron nyújtanak szolgáltatásokat. Vagy olyan vállalatok, elolvasom a definíciót, olyan vállalat, amely olyan szolgáltatásokat vagy termékeket állít elő, amely beleillik szociális célkitűzéseibe. Tehát olyan cégről van szó, amely például ö, fogyatékkal élőket alkalmaz. Az én álláspontom az, hogy ez a definíció ö, tényleg kicsit ö, kibővíthető legyen, hogy ide kerülhessenek mondjuk a ö, hátrányos helyzetben élők, én is adtam be módosítandítványt ilyen célral. De azért jobban nem kellene most még kiterjeszteni, ahhoz, hogy Európai Szociális Vállalkozási Alap legyen valaki, ne fordulhasson hátat eredeti céljának. Aztán, ami a küszöbb értéket illeti, kivételt kellene képeznie a szociális ö, lakásnak töröljük el ezt a küszöbértéket, hogy világosabbak legyünk, mert ami a szociális lakásokat illeti, ezek könnyen túlléphetnek ezen a küszöbértéken. Tehát kár lenne, hogyha ezt az alapot, ebből az alapból kizárnánk őket. Tehát a küszöbérték törlése tehát az elképzelés, és mérjük egy következő lépésben, mondjuk négy év múlva a helyzetet. Aztán melyek ezek a vállalatok, akiket ez érintene? Hát ez eléggé vitatható kérdés, hogy ezek olyanok legyenek, amelyek Európában vannak, mert privilegizálhatunk ilyen alapon keresztül olyan vállalatokat, amelyek az Európai Unióban találhatók. A lényeg az, hogy csak az Európai Uniós vállalatokra vonatkozzanak, és próbáljunk meg valami lendületet adni a, a gazdaságnak segítségükkel, főleg a szociális ágazatokat. De dönthetünk úgy is, hogy ezt az alapot megnyissuk a harmadik országok felé is, a vállalkozók számára elsősorban ez teljesen mindennapos gyakorlat, és itt várom a tanácsokat, a véleményeket, hogy mi a véleményük erről. Legyen csak Európai Unió, vagy az európai szociális vállalkozás legyen európai, vagy harmadik országbeli. Negyedik pont. A magánbefektetőknek való megnyitás. Több módosító azt javasolja, hogy csökkentsük a értéket. 100 millióról, 100 ezerről 50-re, sőt 30-ra. A cél az lenne, hogy a magán személyek felé is nyissunk. Egy másik megoldás, ez az én álláspontom, hogy a UCITEC 10%-ban befektethessenek a szociális vállalkozási alapba az FÖSZ címkével. Nekem az az érzésem, hogy a 10%-kal szemben inkább nyissunk a magánszemélyek felé. Mert még hogyha 50 ezerre lecsökkentjük is, nem tudom, hogy lenne sok olyan magánszemély, aki befektetne ide a vállalkozási alapba, ami továbbra is eléggé kockázatos. Én a Jusit 10%-át javasolnám a magán személyek számára, mert így a lehető legtöbben ö, szolidáris módon befektethetnének ide. Ez az egyik olyan kompromisszum, amit javasolni fogunk. Végül Megint csak egy fontos téma, amelyre három módosító érkezett. Az első eléggé szigorú, relatívan szigorú ö, ö, rendszert ö, javasol a betéteseknek. Ol és mit kollégám viszont egy harmadik felet kíván megnevezni, aki felelős lenne, hogy lokalizálja az alapokat. A harmadik pedig a, az alapkezelő feladata ra irányul. Nos, szerintem bizonyos biztonságot kellene nyújtani a betétes domináns helyzetével, de ugyanakkor bizonyos rugalmasságot biztosítani, és nem túl szigorú szabályt. Hát ennyit szerettem volna elmondani. Nagyon büszke vagyok, és nagyon örülök, hogy ezt a jelentést az Európai Szociális Vállalkozási Alapokról elkészíthettem. Nagyon érdekes téma ez, és ahogy már korábban is említettem, amikor módosító indítványaimról beszálltam a Szikruna jelentés, kapcsán. Olyan ágazat ez, amely ma az Európai Uniós vállalatok 11%-át és 10 millió munkahelyet képvisel. Tényleg nagyon fontos ágazat, úgyhogy az Európai Uniónak harmonizálnia kell a szabályokat annak érdekében, hogy ezen a területen is beindulhasson a gazdasági fellendülés. Köszönöm szépen! Thank you very much. Köszönöm szépen! engedelmükkel. kadra úr, most Ole Schmidtet kérjük meg, mert utána a sajtóval kell találkozom. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Egy óra múlva megy a gépem. Remélem, elcsípem. Meglátjuk. Szeretném megköszönni a jelentéstevő munkáját. Nagyon jó jelentéshez és alapvető fontosságú. Fontos lépéshez egy a befektetési alapok szélesebb körét illetően Európában. Négy megjegyzésem volna. Igyekszem prioritás alapján rangsorolni őket. Az első a befektető, a letétes kérdése. Szerintem egy ennél egyszerűbb rendszert kell megcélozzunk legalábbis szerintem nem szabadna az alternatív befektetési alapokhoz hasonlítanunk ezt a rendszert. Ha úgy tennénk, akkor az egész keretet sokkal bonyolultabbá tennénk. Ezért gondolom úgy, hogy kompromisszumot tudunk kialakítani ebben az ügyben. Második kérdés a minimális cél kérdése. Van egy módosítom, amely 50%-ot határozna meg. A javaslat most 70%. Remélem, hogy alacsonyabb szintre tudjuk, célszintre tudjuk vinni a százalékos arányt, mert ennek révén elfogadhatóbban, könnyebben működhethető volna az alap. Én legalábbis így gondolom. A harmadik a, az időhatár. Remélem, találunk megoldást itt is, és ez kielégítő lesz, mert úgy vélem, az átlag időszak nem lehet több, mint 5 év. Ilyen befektetés alapoknál a hosszabb határidő nehézé tenni a működést. Remélem, hogy itt is találunk észszerű köztes megoldást. Jól tudjuk, hogy a Dán elnökség nagyon igyekszik e téma előrevitelén annak érdekében, hogy még a Dán elnökség égi alatt lezáróható legyen. A negyedik téma a visszaélések és a csalások lehetősége. Tehát a cél az, hogy csak a, a megfelelő funkcióban használják fel. Az én 39-es számú és 40-es számú módosítóm szól arról, hogy bármilyen abúzus, bármilyen visszaélést megelőzzünk. Mert eleve, hogyha egy, egy, egy könnyedebb, úgymond, könnyebben működtető rendszert hozunk létre, akkor is figyelemmel kell legyünk arra, hogy ne lehessen visszaélni ezzel, ne lehessen a pénzeszközökkel visszaélni, amelyek a befektetés részét képezik. Egyéb iránt úgy gondolom, hogy ez nagyon jó jelentés, megfelelő irányba tett lépés, mert van erre pénz, vannak olyan alapok, amelyek a e célok elérését szolgálják, hivatottak szolgálni. Nagy kérdés a harmadik országok bevonásának lehetőség. Ez mindig kényes kérdés, amikor a harmadik országok köre fölmerül, értem én a, az argumentumokat, másik oldalon viszont szólnak érvek amellett is. Hát én liberális vagyok, nem nagyobb barátja a határoknak, sem errefele, sem arrafele. És szkeptikus vagyok abban, hogy ezt egy határozottan európai rendszerként határozzuk meg, ám ha asszonyom, én rugalmasságot várok öntől bizonyos kérdésekben, bizonyal nekem is cserébe rugalmasságot kell bizonyítanom más kérdésekben, ez a kölcsönösség, a reciprotás elvének működése úgyhogy nyitva állok ezelőtt. Zárnám, és elnézést, hogy én hamar elmegyek, el kell csípnem a repülőgépet, de a asszisztensem jegyzeteli az elhangzottakat, úgyhogy eljut hozzám minden szavuk. Nem hallgatom le önöket, legalábbis én nem veszem ö, hangszolgra, amit mondanak, viszont asszisztensem lejegyzi, amit mondanak. Köszönöm, Oles Mittúr, Kellemes utat kívánok, El Kadrai úr a Szociális Demokrata frakció nevében kap szót. Dank u ook aan de rapporteur natuurlijk voor haar inleiding Köszönöm szépen, megköszönöm a jelentéstevőnek a felvezetőt, a bemutatót, illetve megköszönöm a munkát is. Elnézést kérek, hogy késtem. Viszont amit most mondanom kell, az alapvetően pozitív. Ön is említette, hogy a szociális vállalkozások alapja tényleg nagyon fontos, és itt most nem túlzok. Azt hiszem, hogy vonzóvá kell tenni ezt a területet, hogy vonzza a befektetőket. Erre szükség van. Nos, azt hiszem, hogy pontosabb definícióra van szükség. Jobban meg kéne határozni, mit is jelent, egy, mit is jelent a szociális vállalkozási alap nekem lenne néhány ötletem. Először is, hogy legyen legyen ö, szociális jellege, és ne ö, generáljon profitot. Innovatív fellépésre van szükség, de nagyon fontos az is, hogy szociális célja is legyenek egy ilyen vállalkozásnak, de hát a más, más jellegzetességeket is ki lehet kötni, mint például, hogy átlátható legyen, stb. stb. Nos, kérdés az, hogy pontosan milyen mértékben fektetnek be Európában a szociális vállalkozásokba. Hogyha 5 év alatt 7%-ot javult a helyzet, az nem rossz. Nos, egy ilyen típusú alapba vajon ki fektetne be? Nos, nagyon fontosnak tartom azt, hogy a jogi definíció jó legyen. A lehető legtágabb értelemben kell megadni a befektetők definícióját, de nagyon fontos az is, hogy megfelelő védelem, védelmet kapjanak. Azt hiszem, hogy az a komp- kompromisszum, amelyen most dolgozunk, megfelelnek az elképzelésnek. Azt még ellenőrizni kell, hogy a gyakorlatban ez megvalósítható, de alapvetően egyet tudunk ezzel érteni. Aztán betétesek. Erről azt gondolom, hogy a lehető legengedékenyebb rendszert kell meghoznunk, hogy a lehető leg jó, könnyebb legyen a hozzáférés, hogy a különböző kezdeményezések a lehető legkönnyebben finanszírozáshoz jussanak. És természetesen az is fontos, hogy ez a rendszer a lehető legkevésbé legyen költséges. Azt hiszem, hogy a bizottságnak arról is komolyan el kell gondolkoznia, hogy ezeknek a befektetéseknek, beruházásoknak mi lesz a szociális értelemben véve a e, hatása, és hogyan lehet ezeket kvantifikálni, hogyan lehet mérni a szociális hatást. Aztán európai felügyelet, erre is szükség van itt. Nos, általánosságban meggyőződésem, hogy nagyon jó a minőség, minőség ennek a, ennek a jelentésnek, és támogatni fogjuk azt. Mrs. Lulling. Lulling asszony. Köszönöm, elnök úr, a szót. Elnézést kérek, hogy késítem, de szeretném tudni azért, hogy mi lesz a módosító indítványaim sorsa, nevezetesen az 53-as, 78-as és a 84-es módosítói mert én is úgy gondolom, hogy támogatni kell a nyitást a harmadik országok felé, és főleg, ami az 53-as módosítomat illeti, azt szeretném elmondani, hogy ez a módosító azokat a menedzsereket kívánja ö, támogatni, akik az alapokat kell kezelniük többfélét, többféle alapot. Úgyhogy csak sajnálni tudom, hogy tegnap, amikor az adózásról szóló jelentést fogadtuk el, a pénzügyi tranzakciók adózásáról, nem szavaztuk meg azokat a módosítókat, amelyeket úgy tizen javasoltunk, hogy az OPCVM-ek ne tűnjenek el, Szerintem még van remény a plenárison, mert úgy gondolom, hogy akik tegnap itt voltak, nem egészen értették. hogy nem kell büntetni azokat az alapokat, amelyek gyakorlatilag a magánszemélyek megtakarításai is közép és hosszú távon, és itt is ugyanez ez. Nem szabad őket büntetni azért, hogy megint ezer eurókat vesz, veszítsenek, mert ö, megadóztatjuk őket. Ennek ilyen dominó a hatása lesz. Elnézést, ha már elmondta, és akkor, amikor nem volt, amit kérem, vegye figyelembe a módosítóimat. Köszönöm. Um, ha lá, jól látom, a bizottsági szeretne hozzászólni, parancsoljon. Oui, merci, monsieur le président. Igen, köszönöm elnök úr, köszönöm Okani asszony, köszönet a ma itt lévő képviselőknek ezért a vitáért, és módosítókért, amelyeket beadtak, és szerintünk amelyek abba az irányba mutatnak, hogy javítsanak és gazd- a szövegen és gazdagítsák azt. Okoni asszony felvetésére szeretnék nagyon röviden szólni, és szerintem ez nagyon jól összefoglalja azt a vitát, ami javaslatunkra szól. Először a címke megszerzésének feltételei és a híres neves 70%. Nos, Okoni asszonyjal egyetértek, a 70% nekünk is kiegyensúlyozatnak tűnik, egyrészt, hogy biztosítsuk azt, hogy az alap címkéje ne vizeződjön fel, és ez az alap jól elkülönüljön más befektetési kínálattól, de ugyanakkor megfelelő rugalmassággal is rendelkezenek, hogy olyan portfóliókat hozhassanak létre, amelyek érdekesek a beruházók számára. Említette azt is, hogy esetleg időkorlátozást lehetne, ön öt évre utalt, amikor is az alapot arra kellene kötelezni, hogy az öt év lejártával a 70%-ot befektessék. Mi nem javasoltunk ilyen időkorlátot, ennek bizonyos hátrányát látjuk, nevezetesen azt, hogyha az alapot arra késztetnénk, hogy például a szociális vállalatokban fektessenek be, amelyek végül nem olyan nagyon érdekesek, és, és ez olyan gyorsító tényező lenne, amit nem kívántunk betenni de azt hiszem, hogy eléggé egyformán gondolkodunk a kérdésben, és tudunk róla vitatkozni. Ami az IFM irányelvet illeti, ez is fontos. Nyilván önök is tudják, hogy itt is, de bizonyos tagállamoknál is megvan az akarat, hogy azon alapok esetében, amelyek mondjuk az 500 milliót már túllépték, folytat, továbbra is használják ezt a címkét. Nyilván szakmai kérdéseket is fel kell majd tenni, ennek az lesz a következménye. Az IMF, az IFM irányelvre gondolok itt, ez majd kiegészíti azt, amiről ma beszélünk. De azt hiszem, hogy ezt majd részletesebben is meg tudjuk vitatni. Megint csak fontos a definíció kérdése. egy definíciót javasolva, itt arról van szó, hogy talán innovatív kezdeményezéssel állt elő a bizottság, egy közlemény is készül arról, hogy mi a szociális vállalkozás, de nyilván meg kell gondolni azt is, hogy ennek a definíciónak milyen negatív hatása lehet bizonyos ö, ö, befektetési ö, kínálatokra, mint például a szociális lakás. Egy másik kényes kérdés – az európai lokalizációja a ö, ilyen jellegű cégeknek. A mi javaslatunk nem tartalmaz ilyet. Két oka van ennek. Az első, pénzügyi szabályzatunkban nincsen ilyen jellegű korlátozás a beruházási lehetőségek terén, mert ugye szabad tőkeáramlás van, de azért is, ami azzal a tényel kapcsolatos, hogy bizonyos szociális alap résztvevők a lehető legszélesebb körű lehetőséget szeretnék, hogy olyan portfóliókat hozhassanak létre, amelyek részben vonzóak is, és olyan határidőn belül, amelyek kompatibilisek. Mert ugye eléggé új piacról van szó Európában, és a szociális vállalatoknál a ö, kínálat talán nem elegendő még. Aztán fontos a kiskereskedők hozzáférése, ezt nem kívántuk a javaslatba belefoglalni. Annak ellenére, hogy talán középtávon elképzelhető ez a cél, de még nem voltunk készek egy olyan szabályozás javaslatára ezen a területen, amely egyrészt lehetővé tesz olyan szociális ö, alap kínálatot, ami vonzó, de ugyanakkor, mivel ugye kiskereskedőkről van szó, megfelelő védelmet is biztosít. Feljegyeztük Okoni asszony javaslatát, nevezetesen, hogy az OPCVM meg számára is megnyissuk az alapot, a 10%-os részesedéssel, amelyet befektetnének az eszközökbe. Még egyszer elmondom, a cél elképzelhető, de ami a beruházó védelmére vonatkozó következményeket illeti, hát nem tudjuk, hogy ilyen gyorsan ebbe az irányba elmozdulhatunk-e. Aztán, ami a letéteseket illeti, ez a harmadik terület, azt hiszem, erről a tanácson belül részletesen folyt a vita. A bizottság úgy találta, hogy nem lenne hasznos egy olyan javaslat elkészítése, ahol meg kell jelölni a letétest. Készítettünk költség előny elemzést, és úgy gondoltuk, hogy ha megneveznénk egy letétest, az csak több negatív következménye járnak. Két dolgot mondanék még. Maga az iparág, és itt arra meghallgatásra utalnék, amely itt a szakbizottságon belül került megrendezésre, egyáltalán támogatja, nem föltétlenül találták szükségesnek, a letétes megnevezését. Aztán a másik az, hogy hát tudni kéne tudni azt is, hogy miről is beszélünk. Fontos, hogy a vita során egyértelműen rámutassunk a kockázatokra, a funkciókra, amelyeket a letétesnek szánunk. Az aktívumok veszteségével kell foglalkoznia, vagy pedig azzal, hogy a szabályokat nem tartották be, tehát az, hogy hasznos legyen ez a külsős ellenőrzés, ezek azok a dolgok, amiket nem szabad elfejteni, amikor erről vitatkozunk. Ennyit szerettem volna elmondani, elnök úr, köszönöm a szót. Köszönöm. Úgy gondolom. Még a jelentéstevőnek visszaadom a szót, hogy lezárjuk a téma vitáját. Merci, monsieur. Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák, figyelmesen meghallgattam minden elemzést a kollégák részéről, úgyhogy nagyon gyorsan annyit szeretnék csak elmondani nekik, hogy folytatjuk a közös munkát konstruktív szellemben, és főleg olyan keretek között, amelyre rá, utaltak a vita során. Szociális vállalkozás, ennek a definíciója, tudom, olyan dolog, amit már sokszor felvetettünk, figyelembe vettük javaslatában, és azt gondolom, olyas van, ami ez, aminek ebbe az irányba kellene elindulnia. Olis mit úr? Egy nem annyira szigorú rendszer a letétesekre. Hát nem kívántuk összehasonlítani az IEFM irányelv letétese vonatkozó részét felvizezni. Végül bizottság. Azt hiszem, erről újra beszélnünk kell, majd amikor már egy kicsit átnéztük a dolgokat. Ami az 50%-os módosító indítványt nem, a 70%-ost, amit Oli Schmidt úr 50%-ra szeretne csökkenteni, ezeket mind meg fogjuk együtt vitatni. És Astrid Duling már eddig is bizonyos módosító indítványait figyelembe vettük, de mindenképpen szeretnék bilaterálisan találkozni önnel, mert nagyon sok érdekes javaslata volt, és tudja, hogy mindig megbocsátok, kedves Astrid, még akkor is, hogyha későn érkezik, tudom, hogy nagyon elfoglalt. Nincs gond. Nos, még egyszer hadd mondjam el, hogy nagyon nagyra értékeltem, hogy milyen ö, környezetben folytak a viták és a tárgyalások. Nagyon köszönöm, és külön köszönet az Európai Bizottságnak a rendelet javaslatért. Köszönöm, hogy rendelkezésre álltak, amikor kellett. Köszönet a Dán elnökségnek, a tanácsnak, az Ekon titkárságnak. Tényleg nagy öröm önökkel együttműködni és dolgozni. Köszönöm a kollégáknak is eh, az együttműködést. Köszönöm még egyszer. Regarding the timetable. Nézzük a menetrendet megint május vége, 30-31-e, plenáris elé júliusban vagy szeptemberben kerül. Ezek majd később kerülnek bejelentésre. Most pedig az a jelentés következik, amely nagyon közel áll ennek a tematikájához. Helyén való, hogy egyszerre vitassuk meg, mégis úgy döntöttünk, hogy egymás után következzenek. Ez európai vállalkozósi tőke, kockázati tőke alapok témája, Philip Lambert a szerzője. 140 módosítót terjesztettek be, talán a leghelyén valóbb, ha maga Filip vezeti fel a témát. Köszönöm szépen, elnök úr! Uh, Sophie, Francia fogok beszélni most, talán mindenki megért így engem. Tanulta jó? Elnézést, hogy egy kicsit elkéstem, de tudják, hogy egyik bizottságból a másikba kell szaladgálnunk. Nem, őszintén szólva, nem nehéz ez a téma a többihez képest. Azt hiszem, hogy rendkívül konstruktív volt a munka. Strasbourgban lesz volt árnyékjelentés készítőkkel összeülés, rábólintottak mindenre, úgyhogy szerintem gond nincs. A kérdés az, hogy az útlevél keretén belül az európai kockázati tőke alapok vonatkozásában igent kell mondanunk arra, hogy mi van a letétessel. Azt hiszem, hogy a többség végül is nem tévedett. Azt hiszem erre szavaz egyszerűsítés céljával, mivel ez egy derogatív rendszer, és ezért egyszerűnek kell lennie. Értem az érvet, és megpróbálok így eljárni. Figyelembe veszem az érveket, felteszem még egyszer a kérdést Franciaországnak és Luxemburgnak, mert ők védik a letétes rendszert, újra megkérdezem, hogy vajon miért. Tehát a fogyasztóvédelmi érvet lehet itt emlegetni, igen, de azért Tudni kell arról, hogy itt 50 ezer euróról van szó, ami a minimál belépési érték, elvileg a fogyasztónak is el kell tudnia bírálni, hogy van-e kockázat az adott alapban, ahová elkírja, elkívánja helyezni a pénzét. Úgy gondolom, hogy nyitva kell hagynunk a kérdést, mert hogyha nem a cikkekbe tesszük, jó lenne, hogyha egy ilyen felülvizsgálati záradékba kerülne, és ugye a bizottságnak ezen kellene elgondolkodnia, főleg akkor, hogyha a jövőben az a cél, hogy a belépési küszöböt csökkentsük a letéteseknek, az ilyen kockázati tőkealapok esetében, tehát akkor tényleg meg kell vizsgálnunk ezt a lehetőséget. Ha nem, akkor a többséghez alakulunk. Én még nem alakítottam ki saját álláspontomat, majd meglátom az elkövetkező napok során, hogy mi lesz, ami a többit illeti. Megegyeztünk abban, hogy ez legyen több rugalmasság az első két évben, mielőtt a 70%-os beruházási küszöbértéket el kell érni. Nagyjából zárjuk ki az innovációs pénzügyi alapokat, hogy kedvezőbb helyzetbe kerüljenek a kockázatőke alapok. Jó irányba talán nem haladtunk még eleget, de mindenképpen többen azt szeretnénk, hogy a, beruha, a tőkekockázati beruházók ö, legyenek innovációs jelleggel itt, nem pedig más töröltük az utalást, a zárt alapú alapokra, a closed end fundok, zárt végű alapokra elnézést. Tehát azt hiszem, Sophie is hasonlóképpen járt el a jelentésében. Ami a tőke kezelő kölcsöni lehetőségét illeti, igen, de a tőke kötelezettségeket nem lépheti túl. Így lehet kizárni azt, hogy ez az alap más területtel is foglalkozzon, mint a, tőke, a kockázati tőkével. Nos, beszéltem a letétesről, Ennyit szerettem volna elmondani. Azt hiszem, hogy rendkívül konstruktív volt a munka, és azt gondolom, hogy döntő többség lesz itt a parlamentben. Azt hiszem, aprócska gesztus ez, amit tehetünk az Európai Unió szintjén, hogy segítsük a beruházásokat, és ugye pillanatnyilag a beruházásnak kellene a gazdaság motorjává válnia. De hát most már elmentünk az, abba az irányba, hogy a fogyasztás vezérel minket, pedig fordítottan kellene eljárnunk. Úgyhogy most már olyan szabályokat kell hoznunk, amely szerényen, melyek szerényen hozzájárulnak ahhoz, hogy egy fenntartható gazdaság kialakítását eredményezik. Köszönöm. Rendben. Árnyék előadók. Elkadra újra először, aztán Hübner képviselő, ha megengedik. Köszönöm, köszönöm a rugalmasságot. Elnézést kell kérnem, mert rögtön hozzászólásom után egy másik ülésre kell mennem. E, azzal kezdeném, hogy megköszönöm a jelentéstevőnek a munkát, illetve hát hálás vagyok neki az kitűnő együttműködésért. Strasbourgban nagyon jó volt az első ülésünk, alapvetően meg tudtunk egyezni a legtöbb módosítással kapcsolatban. Ez a jelentés nagyon jól tükrözi azt, hogy a, e, ebben az ágazatban mit is szeretnénk elérni. Azt szeretnénk, hogy többet azt szeretnénk, hogy többet ruházzanak be az innovatív iparágokba. Néhány dolgot kiemelnék az úgynevezett zárt végű alapok esetét például itt nagyobb átláthatóságra kell törekednünk. A frakcióm azt kéri, hogy ne túlságosan költséges mechanizmust jelöljünk ki, illetve a letét, betétes személyét is meg kell jelölni. Nem szabad túlságosan komoly jogi terheket róni erre a személyre, hiszen az elbátortalanítaná őket. Nos, nagyon fontos az, hogy a hedge fundokra alkalmazzuk-e azt, amit itt ö, megszabunk, aztán a küszöbértékek. Én a 50 ezer eurós beugrót szabnám meg, de nem tudom, hogy ezt mással össze kell, mással össze kell kötni, például, hogy megfelelően tájékoztassuk a befektetőket, beruházókat, és hogy a helyzet pontos ismeretében fektessék be tőkéjüket. Fontosnak tartom azt, hogy ezt a jelentést a más hasonló értelmi vagy hasonló témájú jelentésekkel megfelelően kapcsoljuk össze Horizont 2020 és egyéb területek. Ezt szerettem volna mondani, szerettem volna rövidre fogni. Azt hiszem, más frakciókkal együtt sokan fogjuk ezt támogatni. Köszönöm, Hübner asszony. Köszönöm. Elnök úr ugyanazt a véleményt vallom, mint képviselőtársaim, hogy kiváló volt együttműködés az árnyékelődők és az előadók között. Ugyanúgy ítélem meg a helyzetet, mint a legtöbb kérdésben, mint ahogy ez elhangzott. Várjuk a kompromisszumokon, az utolsó ecsetvonásokat, utolsó módosításokat az előadó részéről. Szerintem nagyon sok kérdésben sikerült nyugvópontra jutnunk, amely számunkra fontos például befektetések osztályozása, amelyek kockázatőkének minősülnek, a megfelelő szabályok meghatározása, az ütközés helyzetek, a különféle tagállambeli ö, szereplők meghatározása, és rende, ez a kérdések rendezése rendkívül fontos volt, és, és sikerrel jártunk ebben. Az is fontos nekem, hogy azok az alapok, amelyek félmillió euró fölé mennek, azok is használhassák a kockázati tőke útlevél eszközét. Ez egyfajta kompromisszum, hiszen nem szabad megbüntetnünk azokat az alapokat, amelyek jól, gyorsan nő, növekednek. Hasonlóképpen az 50 ezer euró versus 100 ezer euró vitában, mármint ami a küszöbértéket illeti, továbbra is nyitva állok mind a két fél érvei előtt, mert szerintem font, egyrészt fontos volna nagyobb számú befektetőt ide vonzani, Európának erre szüksége volna, ugyanakkor a kollégáim által említett kockázatok, melyek akár a magánmegtakarítások, akár az életbiztosításszerű egy életen át megtakarított pénzeket kockáztatják, komoly érvek, az 50 és 100 euró közötti vitában jó lenne megint csak nyugvó pontra jutni. Én személy szerint úgy érzem, hogy az alapokat túlterhelni nem szabad. A szabályozás hatája elő eső alapok esetében, ugye elej, elejétől fogva ezt, a, ezt egy könnyű, könnyen alkalmazható rendszernek terveztük meg a kockázati tőke tekintetében, és ilyen, ilyennek is kéne hagynunk. A kollégákkal folytatott megbeszélések során, mármint azokkal, akik beterjesztettek módosítókat, a letétes rendszer melletti érveket fogalmazva meg, úgy érzem, hogy főleg attól félnek, annak attól a lehetőségtől, hogy az EMF irányelv el, első, első vezetők átsúszhatnak ebbe a könnyebb rendszerbe. Ám a szabályozás pontjai, különösen a kettes szik elégséges garanciát nyújt arra, hogy kizárják az ilyen menedzsereket, akik az 500 ezer egy millióig hatásába esnek, amely egyébként alacsonyabb, mint a, az arra vonatkozó irányával meghatározott, úgyhogy találok a letétes rendszer melletti érveket is, és azt hiszem azok a kompromisszumok, amelyeket Fülip javasolt, szerintem megfelelő lapot kínálnak egy megállapodáshoz mindannyiunk körében, és így aztán gyorsíthatjuk a szabályozás elfogadásának menetét. Ez jó hír. Az iparnak is, az ágazatnak is. Mert hogy fontos, hogy a bizonytalanság idejét lerövidítsük, és mielőbb bevezessük ezt a szabályozást. Köszönöm. Köszönöm szépen. Bakestein úr. Van mijn kant uh, natuurlijk een eerste dank u. Köszönöm szépen. Nos, én is szeretném megköszönni a kitűnő együttműködést a jelentéstevő és az árnyék jelentéstevők között. Szerintem nem olyan könnyű ez a feladat, hogy ezt megtegyük, de ez nagyon fontos, az itt foglaltak nagyon fontosak az iparák számára, vagy az ágazat számára. Úgy gondolom, hogy ha sikerül mindenben megegyeznünk, és nagyon úgy tűnik, hogy igen, akkor az mindenképpen nagyon nagy többséget tudhat maga mögött. A könnyebb szabályozás a kockázatítők alapokra. Nos, úgy gondolom, hogy a reál gazdaságra kell alapoznunk a szabályozást. A reál gazdaságban nagyon sok alvó tőke van, a kockázati tőke innovatív tőke, és ez azt gondolom, hogy egyfajta ugró deszka lehet a gazdasági növekedés számára. Nem szabad túlságosan bonyolult szabályozást megalkotnunk. Nem szabad, hogy ez túlságosan komoly terheket rójon a kockázati tőke alapokra, illetve hát arra is figyelni kell, hogy a határok közötti átjárás ne legyen nehézkes. Nagyon fontos a bizalom kérdése. Tehát lényeg az ösztönző hatás. Múlt héten Strasbourgban azt hiszem sikerült megegyeznünk a jelentéstevő és az árnyék jelentéstevők között, és ez mindenképpen javítja majd az Európai Bizottság véleményét, talán az enyémet is. A kockázati tőke továbbra is megkapja majd ezt a különleges útlevelet, akár az 500 ezer eurót túllépve is, a különböző a különböző garanciák esetében például, aztán az nagyon ide tartozik még továbbá az adósság finanszírozás is. Nagyon fontos tehát, hogy meglegyenek az innovatív finanszírozási módszerek Európában. Van néhány függőben maradt téma, még például, hogy a letétesek milyen struktúrájában működjenek. Szerintem nem szabad itt se aránytalan túlzásokba esni. Mindenképpen védeni kell a beruházót, de aki ö, kockázati a kockázati tőke alapba száll be, az általában kiskereskedelmi termékkel teszi ezt, és még egy dolgot tartok, még egy dolgot szeretnék fontosnak tartani, az, hogy hogyan válik olcsóbbá egy adósság. Nos, a kifizetés módja feleslegesé teszi a letétes személyét. Aztán nagyon fontosnak tartom még a beruházó vagy a befektető tájékoztatását, a lehető legfont, a legfontosabb információkat, a leglényegesebb információkat mindenképpen eh, papíron kell elétárni, és talán egy kézikönyvet is érdemes készíteni ezzel kapcsolatban, de lehet, hogy ez túlzás, nem tudom. Nos, összefoglalásképpen azt kell mondanom, hogy gyakorlatilag elértük a kompromisszumot, és két dolog van még függében, a tájékoztatás, illetve a letétes személy. Remélem ezt hamar megoldjuk. Remélem, hogy a kockázati tőke alapokkal kapcsolatos rendelkezésünk majd megrázza alapjaiban a beruházók. Uh, a bizottság nem kíván hozzászólni, akkor a jelentéstevő kapja meg a szót, hogy összefoglalja. Nos, azt szeretném azt szeretném ezzel kapcsolatban mondani, hogy szeretném, hogyha elkövetkezhető heteken, hetekben le tudnánk zárni ezt a két függő témát. Én megígérem, hogy dolgozom ezen a türkisz héten. No, akkor megint a menetrend. A következő május vége 30-e vagy 31-e a szakbizottságban, szeptember vagy július a plenáris, majd meglátjuk, még erről tájékoztatást adunk ki. Következő ülésünk hétfőn, május 7-én lesz, délután 3 órakor. Ezt követi a másnapi ülés 8 reggel 9-kor. Ezzel zárom az ülést. Köszönöm, hogy eljöttek.